bizottsági tagságra vonatkozó módosításokat nyújtottak be, ezeket a módos jelzése, jelöléseket a jegyzőkönyvben jelenítjük meg, hogyha a jegyzőkönyvek elfogadásaig nem ellenzi ezeket senki, a elfogad.